Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, szeretnék eh, elnézést kérni mindenkitől. Asszony eh, késett egy kicsit, de ez azért volt, mert sajtótájékoztatón voltunk, és az újságírók eh, akartak megtudni néhány dolgokat Bianyovszka asszonytól, és aztán tőlem is. Tehát ezt a 7 percet, ezt a 7 perc késést az újságírókkal töltöttük. De nagyon fontos az Európai Unióval való kapcsolatok szempontjából az újságírókkal is találkozni, úgyhogy még egyszer Elnézést kérek, asszonyom és kedves kollégák. Megkezdjük az ülésünket. Megkapták a napirend tervezetet. Van -e valami módosítási javaslat? Hogyha igen, akkor ne habozzanak, tegyék fel kezüket, de nem látom, hogy valaki feltenné a kezét, tehát akkor nem akarnak változtatást a napirend tervezetben. Nincsenek közleményeink, tehát elkezdhetjük a harmadik napirendi ponttal az Európai Ipari Menetrend kidolgozása és végrehajtása, eszmecsere Esbeta Bienkovszkával a belső piacért, ipar, vállalkozás és kkv politikáért felelős biztossal. Én és néhány kollega, tehát 15 kollega a bizottságból találkoztunk Bienkowska asszonyjal a múlt héten, és nagyon fontos beszélgetésünk volt, körülbelül 20 képviselő vett részt, három bizottságból, a SZEDE, az INKO és az ITRE bizottságokból, és körülbelül kétharmaduk vagy háromnegyedük az ITRE bizottság tagjai voltak. Úgyhogy még egyszer köszönöm, biztos asszony, hogy fogadott bennünket, és most eljött. Nagyon jól tudjuk, hogy küldött egy levelet a minisztereknek, de ezt majd ön is elmondja itt. Mi is megkaptuk ezt a levelet, ami nagyon fontos az az, hogy szeretnénk segíteni az ipar ágazatunk helyzetén. Befejeződik majd a egységes piac, a Telekom egységes piacsal kapcsolatos háromoldalú tárgyalás is valószínűleg már a jövő héten. Itt Pilar de Castillo Vera asszony a főtárgyaló, én pedig az ITRE elnökeként szintén részt veszek ezekben a tárgyalásokban, de most biztos asszony kérem vegye át a szót, és kezdje el a beszédét. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt tagok! Minél hamarabb akartam volna önökkel találkozni, hogy elmagyarázzam önöknek, miről is szól az a levél, amelyet a 28 miniszternek küldtem el. De természetesen önök is kérdéseket tehetnek fel nekem. Természetesen ez egy nagyon kezdeti ö, ö, dolog, amiről szó van itt az ipar versenyipari versenyképességgel kapcsolatosan. De mindenképpen eszmét akartam cserélni itt önökkel. Úgy gondoltam, hogy hasznos lenne egy szélesebb kontextusba helyezni azt, hogy miért van szükség egy új megközelítésre az ipari területén, ez a megközelítés hogyan működik a gyakorlatban, és hogyan lehet ezt kifejleszteni. Természetesen a bizottság agendája szempontjából az ipari ágazat nagyon fontos, 35 millió munkahelyet jelent, az exportunk több mint felét realizálja, de nem maradhat az ipar egy ipari örökség mindössze. Fontos az, hogy az ipari versenyképesség Európában növekedjen. Itt a jövőről van szó, éppen ezért számunkra, a bizottság számára prioritás kell, hogy élvezzen az erőteljes iparágazat fejlesztése. Természetesen nagyon sok olyan ágazat van, ahol újra iparosíthatjuk Európát. Az innováció, a kutatás és a fejlődés is olyan területek, ahol tovább kell mennünk. A vállalatoknak a háromnegyede innovációt kezdeményezett az utóbbi három évben. De azért tudjuk, hogy milyen nagyok a kihívások a gazdasági válság a gyártó szektorokat nagyon erőteljesen érintette. 9,2%-kal csökkent a, gyártás 2008. januárja és 2014. januárja között. Azt látjuk, hogy például az Egyesült Királyságban, Portugáliában 30%-kal csökkent a gyártási szektor. Összességében az EU-ban 16%-kal. 2014-ben még 9%-kal kevesebb volt a gyártás az Európai Unión belül, mint a 2008-as csúcskor az európai vállalatok beruházási összegei még mindig csak körülbelül 45%-át teszik ki az USA-ban realizálódott beruházásoknak. Az európai gyártóvállalatok nem a modern technológiákat használják Egyre eh, nagyobb a versennyel kapcsolatos kihívások száma a világban. Azt látjuk, hogy az Európai Unió most a negyedik helyen áll az innovációs régiók közül, közül Dél-Korea, az Egyesült Államok és Japán után azt is látjuk, hogy a vegyipar például nagyon sokat veszett helyzetéből összehasonlítva az Egyesült Államokkal, és itt elsősorban a palagáz kitermelésre kell utalni. De természetesen itt nem csak a statisztikákról kell szólni, itt a rugalmasság hiányáról kell beszélni. Mm, volt egy nagyon fontos projekt, egy nagy multinacionális vállalat részéről, amely 500 magasan kvalifikált mérnököt akart felvenni a kutatására, és természetesen a tagállamokban is találhattak volna megfelelő embereket erre, de nem akartak kockáztatni, és ezt a projektet E- az Európai Unión kívül hozták létre, valósították meg, és ez is azt jelenti, hogy 500 magasan kvalifikált munkahelyet vesztett el Európa. Most ilyen témákkal foglalkozni kell meg kell nézni, hogy mit is jelent ez az új megközelítés a gyakorlatban. Most nem lehet természetesen bezárni az ajtóinkat a ö, különböző vállalatok előtt, de új megoldásokat kell találni nekünk. Mindenképpen fontos az, hogy csökkentsük a költségeinket és a megoldás mindenképpen az, hogy hogyan tudjuk a saját iparágainkat adaptálni a jelenlegi helyzethez. Először is arra van szükség, hogy a vállalatok számára biztosítsuk az integrációt az egységes piacra és a globális értékláncba. Ugyanis ma így működik az ipar is. A globális értékláncok és hálózatok működéséről van szó. Nem le elképzelhető most már az, hogy egy vállalat, egy gyár, egy helyen ö, működjön minden, a kutatás, a termelés, és így tovább. A különböző ágazatokban együtt kell működni világszinten. A legsikeresebb vállalataink a globális értékláncnak részét képzik. Hála az új technológiáknak, a digitális technológiának, a gyártás és a szolgáltatások közötti különbségek csökkennek. Egyre inkább ö, személyre szabott, de tömeggyártásra van szükség. Ezt így is nevezzük, hogy személyre szóló tömeggyártás. Sokkal jobb például összekapcsolni bizonyos javakat és szolgáltatásokat, és így nyújtani a fogyasztók számára. Természetesen a gépipar, az gépgyártás, a gépkocsipar nagyon jó példái ennek. A gépkocsi gyártók az már nem csak gyártanak, hanem is adják a gépkocsikat, sőt, például biztosítási szolgáltatásokat is nyújtanak. Ez, ez az új megközelítés. A vállalatok számára is biztosítani kell a hozzáadott értéket a értékláncon belül. Biztosítani kell az európai vállalatokat is, hogy igenis sikeresek lehetnek ezzel az új megközelítéssel. A javak és a szolgáltatások tehát teljes mértékben összekapcsolódnak. A legfőbb akadályokat le kell bontani, mind a javak, mind pedig a szolgáltatások egységes piacán. Arra van szükségünk, hogy bátorítsuk a vállalatainkat, hogy adaptálják a tevékenységüket az új technológiákhoz, az új lehetőségekhez. Megint csak el kell mondani, hogy vannak olyan vállalataink, amelyek nagyon sikeresek. Például a múlt héten én találkoztam egy vállalati vezetővel a Big Data, Big Data és a adatbiztonság területén, és látom azt is, hogy ez a vállalat milyen fontos szerepet játszik a versenytér területén az amerikai vállalatokkal de mindenképpen világos jogszabályokra van szükség, és hozzá, a hozzá, hozzáférést mindenképpen meg kell nyitni minden vállalat számára a digitális piacon. Ami az egyetemi kutatást illeti. Itt is azt látjuk, hogy valami nem igazán működik az európai oktatási rendszerben. Nagyon nagy a hiány az ICT szakemberek területén. Elmondható, hogy 5 millió ö, munkahely ö, hiányzik a, az ICT ágazatban. Természetesen a hatékonyság egy kulcskérdés az európai energia Unió területén. Ez azt is jelenti, hogy a kibocsátásokat csökkenteni kell. És együtt kell nagyon szorosan működni az iparágakkal, ugyanis az európai iparágaknak arra van szükségük, hogy tudják előre, hogy 5-10-20 év múlva mi fog történni Európában. A versenyképes ipar és a kihívások a klímaváltozás területén nem ellentmondásosak. Szoros együttműködésre van tehát szükség az iparral. Végül pedig az energia szolgáltatások terén biztosítani kell a megfelelő ellátást, a mix, mix energiára van szükség, hogyha globális szinten fő szerepet akarunk játszani, akkor mindenképpen az energiaiparágazatunkat is növelni kell. Például az űr és védelmi iparágak jelentős szerepet játszanak, magas technológiai és ipari kiválóságot képeznek a Galileo és a Kopernikus programok, olyan programok, amelyek magas minőségű iparágakat hoznak létre. Láttuk azt, hogy a kutatásokra szánt költségek drámaian csökkentek. Ugyanezt látjuk a védelmi iparban itt úgy szintén. A harmadik része az új megközelítésünknek ahhoz kapcsolódik, hogy egy iparbarát környezetet biztosítsunk. A smart, az okos technológiához okos ipari környezetre van szükség. Néhány hónappal ezelőtt hallottunk gyógyszeripari cégekről, amelyeknek az Egyesült Államokba kellett áthelyezniük a tevékenységüket a megfelelő jogszabályok hiányában. Egy jobb jogalkotásra van szükség, a különböző iparágakat nagyon részletesen kell megvizsgálnunk, hogyan lehet tehát összeegyeztetni mindent, amit szeretnénk elérni. Nem egy elkülönült stratégiát szeretnénk mm, végrehajtani, hanem egy versenyképes iparpolitikát kialakítani, és és ami az iparágakat illeti, minden stratégiánkba amit ebben az évben fogadunk el, bele kell venni az iparral kapcsolatos tényezőket. Ugye itt van az eh, digitális egységes piacstratégia, az Energia Unió eh, csomagja, a eh, tőkepiaci unió, az európai alap a stratégiai beruházásokra, aztán a van egy stratégia a KKV-kra és a startup vállalkozásokra, egy olyan stratégia, amely elősegíti az innovációt, egy belső piaci stratégia, amelyet szintén fejleszteni kell folyamatosan meg kell nézni azt, hogy a különböző rendelkezésre álló alapokat és pénzösszegeket hogyan tudjuk a lehető leghatékonyabban felhasználni. De még ezen to- ezen túl is kell gondolkodnunk, tovább kell mennünk, és a különböző létező elemeket a leghatékonyabb módon kell kombinálnunk. Egy új mentalitásra van szükség. Meg kell változtatni a men- mentalitásunkat. Vannak olyan ágazatok, ahol integrált tervekre van szükség, például a gyógyszeripar is ilyen, vagy az acélipar partnerkapcsolatok szintjén kell együttműködnünk a bizottságnak és a különböző iparágaknak. Most már 8 hónap óta foglalkozunk azzal, hogy megtudjuk a különböző iparágak véleményét a különböző javaslatainkról. Ugyanis szükség van a partnerkapcsolatokra, az EU-s intézmények között is, ezért vagyok ma itt önöknél. Ki kell használnunk az összes lehetőségünket, amelyel rendelkezünk Európában, a lehető legtöbbet kell kiaknáznunk az egységes piaci eszközökből, de meg kell hallgatnunk az iparák képviselőit, egy erőteljes, versenyképes iparra van szükségünk Európában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm az előadását és a vita előtti bevezetőjét, amit az európai ipari menetrendről, kifolyhaj dolgozásáról és végrehajtásáról mondott. Most kérem a politikai frakciók képviselőit, először Madán Neiber asszonyt, hogy az EPP frakció nevében, a néppárti frakció nevében vegye át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak. Köszönöm a lehetőséget, hogy ma erre az eszmecserére sor kerülhet. Megállapítanám először is, hogy üdvözlendő, hogy az iparpolitika az ön portfóliójában ilyen magas helyi értékkel rendelkezik, és ahogy ön is mondta, partnerségi együttműködést képzel el az ipar, a vállalatok között, ezt nagyra tartja, és a politika természetesen a fogyasztók, az állampolgárok érdekeit is szem előtt tartja. Ez nagyon fontos, hiszen hogyha Európában munkahelyet akarunk teremteni, és a versenyképességet vissza akarjuk állítani, akkor az önhöz tartozó területet természetesen mindent szempontból tovább kell fejleszteni, azért, hogy a vállalatok, az iparunk nemzetközi környezetben, a globalizált világban is megfelelő támogatást kapjon. Ezért nagyon örülök annak, hogy konkrét javaslatai is voltak arra vonatkozóan, hogy milyen irányban szeretnének haladni. Tudom, hogy már részletekről is gondolkoznak, a parlament is már elkezdte például a REFIT programot a szabályozásra vonatkozóan, ön a digitális belső piacot szeretné tovább fejleszteni sok egy, egy e, kisebb kérdéssel, a digitális környezetet kívánja átalakítani, és nagyon sokan az ipar 4.0-ról beszélnek. Nem igazán tudom persze én, hogy milyennek a fő hangsúlya, és milyen politikai keretei, törvényi keretei legyenek majd. A digitális, digitalizált környezetben a két lábon álló középréteget hogyan tudjuk majd támogatni még jobban. Gondolja, hogy standardizálja majd, illetve támogatja az ágazatok standardizálását, vagy pedig törvényalkotási javaslatokkal próbál további könnyítéseket elérni. Mindenképpen örülök annak, hogy a belső piaci stratégiát és azt a kérdést, hogy a globalizált hálózat összekapcsolt világban hogyan tudja támogatni. Ezt külön fontosnak tartja. Egy kérdésem van egy olyan területre vonatkozóan, amely szintén önhöz tartozik, bár ma még nincsen, ma még nem tartozik a megbeszéléshez, pedig fontos, ez pedig a légtér és a légiforgalom. Vannak zászlós hajó projektek, a Copernicus Galileus, és pont ez az, amelyről már nagyon sokat beszéltünk, folyamatosan nyomon követjük, kezdetben nehézségekkel indultak, most úgy gondolom mindkét projekt tulajdonképpen szépen tovább fejlődött. Mi a helyzet a Kopernikusszal és Galileóval tehát? Tervezi-e az ön öt éves ciklusára, hogy új űrkutatási űr programokat indítson el a Copernicus Galileo mellett, illetve ezzel kapcsolatban már itarhattam a, az űrpolitikai intézkedésekről egy jelentést. Ebben megbeszéltük, hogy az ÉZA, a tagállamok és az ipar milyen szerepet tudna játszani a jövőben a, a légi és űrhajózási terület továbbfejlesztésében. Az érintettekkel nem tudom, hogy érdemes egy, nem gondolkozik azon, hogy együttműködjön az, a kérdések elhatárolására. Az űrkutatással kapcsolatban is mindjárt befejezem, elnök úr, új finanszírozási modellekről is el kellene gondolkozni, hogy nem azt, amit a Galileónál és a Kopernikusnál már kipróbáltunk. A legutóbbi űrkutatási konferencián, amelyet a bizottság szervezett, ott voltam, és figyeltem arra, hogy Kína, Egyesült Államok mit tervez, milyen struktúrákat használ. Nem tudom, hogy ezeket mi nem tudnánk-e ugyanúgy használni az internet kapcsolat javaslatokat nem lehetne még jobban bekapcsolni. A kérdésem tehát az, hogy vannak elképzelések arra vonatkozóan, hogy ez irányban új európai projektet indítsanak, és ezt hogyan kívánja finanszírozni. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött még egyszer. Köszönöm én is, Nivler asszony. Két perc az, amit előre meghatároztunk a két perc, viszont nem négy perc az SND nevében Márten úr. Önnek is ugyanannyi időt szántunk. Köszönöm szépen. Nem lesz több, mint négy és fél perc, elnök úr. Igen, jól meghallgattam mindazt, amit elmondott a biztos asszony. Nagyon sok dologgal egyet is értenék de sokkal részletesebben szerettem volna hallani arról, hogy hogyan lehet a beruházásokat fejleszteni. Ugye az európai gazdasági fellendülés késik, és a helyzet számunkra nem könnyű. Szeretném tudni, hogyha ön ezzel egyetért, hogy mit is értenek az európai jogszabályok a jelentős piacokon. Ugye a verseny jelenleg globális, világszintű. A jogszabályok régiek. Ugye tudjuk, hogy egy olyan nagy cég, mint az Airbus, szintén veszített a erejéből, és ami a nemzetközi versenyt illeti, az egy dolog, de van belső verseny is, sőt Európán kívüli verseny is. Ugye mondta, hogy a rugalmasság hiánya is jellemzi Európát. Hát azért át kellene akkor nézni egy kicsit a szociális modelljeinket, ugye, hogy mi a helyzet a munka munkahelyekkel, a kollektív szerződésekkel, a különböző vállalatokkal. Szükség lenne talán garanciákat is biztosítani a vállalatok számára, és általánosságban több nagyobb bizalomra van szükség a munka területén. Nagyon sok vállalat nem akar kockáztatni Ugye azt is látjuk, hogy az a bizottságnak az egyik célja, hogy a beruházókat megnyugtassa, hogy a kockázatok ellen fellépjen. Na most ugye a vállalatokról is beszélt. Na most a vállalatok mit jelentenek? Ugye a vállalatokban nők és férfiak dolgoznak. A vállalatoknak van egy tőke alapjuk is. Tehát itt a szociális oldalról kellene megvizsgálni a helyzetet. Azt is látjuk, hogy a, azok a vállalatok ma, amelyek még beruháznak, mert ön is mondta, hogy kevés a beruházás, de amelyek még beruháznak, az emberi erőforrásokba is beruháznak, akkor nagyobb biztonsággal kell rendelkezniük. Azt kell érezniük, hogy a szociális modell szintén elősegíti a tevékenységüket. Azt is el szeretném mondani, hogy ugye mondta, hogy a kutatás és fejlesztésben is egyre kevesebb a beruházás, tehát ön, önök milyen, mit terveznek egyáltalán? Hogy, hogy világszinten is nagyon csökkent a beruházások száma, azt látjuk, de önök mit terveznek? Hogyan lehetne ezt elősegíteni? Azt látjuk, hogy Kínában nagyon sok, sokat fektetnek be a kutatásba és a fejlesztésbe. Köszönöm. Én. Nagyon szépen köszönjük, kedves kolléga. Úgy tűnik, hogy a nőknek négy és fél percet tudunk biztosítani, a férfiaknak négyet. Ha jól értettem, ezt javasolta, ugye? Fox kolléga az ECR-től. Thank you, President. Köszönöm szépen. Pienkovszka asszony, üdvözlöm Önt a mai ülésünkön, köszönöm, hogy eljött. Azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm Önnek és a munkatársainak, amiért támogattak egy KKV-t, amely az én választókerületemben található. Tudom, hogy egy brit konzervatív ritkán dicséri meg a bizottságot, de hát íme, erre is van példa. Voltak gondok a kódexel, ezért én kétszer is találkoztam az egyik munkatársával, aki itt van a teremben. Ezt a problémát sikerült megoldani, ezzel segítettek egy konkrét KKV-n, úgyhogy köszönöm ezt önnek. Ön sokat beszélt arról, hogy meg kell segíteni a kis és középvállalkozásokat, ez valóban így van, és nagyon örülök annak, hogy ezt mondta. De én azt látom, hogy nagyon sok szép szót hallhatunk öntől, de kevés konkrétumot, kevés konkrét cselekedetet látunk. A KKV-k számára nincs szükség arra, hogy Európa hatalmas terveket gyártson, Sokkal inkább arra lenne szükségünk, hogy Európában munkahelyeket teremtsünk, és jólétet és növekedést biztosítsunk ezáltal mindannyiunk számára. Szerintem inkább az a probléma, hogy túl sok Európa uralkodik itt, és nem túl kevés. Az önbizottsága, illetve az önmunkatársai és ön szívességet tennének mindannyiunknak azzal, hogyha az eddigi jogalkotási javaslatokat visszavonnánk, ahelyett, hogy újabb és újabb és egyre összetettebb jogalkotási javaslatokkal állnak, össz, állnak elő. Szeretnék egy kérdést feltenni önnek. 12 hónappal ezelőtt az önnek hallgatásán jelen voltam, és feltettem egy kérdést. Megkérdeztem öntől, hogy mely európai jogszabályt szeretné ön leginkább visszavonni, és önnek egyetlen egy ilyen sem jutott eszébe. Most már imáron, majd hogy nem 12 hónapja, ön betölti a biztosi posztot, feltételezem, hogy ez idő alatt már legalább egy jogszabály eszébe jutott, amely, amelytől esetleg megszabadulhatna. Elmondaná, hogy ez melyik? Elnök, köszönjük. De Bakker kolléga következő az Alde részéről parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen. A magunk részéről mi is szeretnénk néhány kérdést feltenni. Köszönöm én is a biztos asszonynak a levelet, amelyet elküldött a szakbizottságnak. A magam részéről én is azt gondolom, hogy az önök főigazgatósága az, amely a legjobb zöld könyveket, fehér könyveket, a legszebb leveleket írja, de hát a végén a végrehajtás a lényeg, nem pedig az, hogy milyen dokumentumok születnek. És erre vonatkozik a kérdésem is. Tudom, hogy több szakpolitikai kezdeményezés esetében, amelyeket megemlít a levelében, szüksége lesz a tagállamok támogatására. Hogyan kívánja őket rábírni arra, hogy támogassák az önkezdeményezéseit, és hogyan tudja javítani az együttműködést velük azért, hogy végül valóban létrejöjjön a szükséges szabályozás. Fokszor azt mondta, kevesebb Európára van szükség. Bármely jogszabály, amelyet mi itt jóvá hagyunk a szakbizottságban, azt jóvá hagyják a tagállamok is végül, hogyha abból jogszabály születik, tehát az önhazája is közöttük van. Hogyan lehet tehát, visszakanyarodva, meggyőzni a tagállamokat arra, arról, hogy hozzáadott értéket teremthet az ön által indított kezdeményezés? És végül az iparpolitikához szorosan kapcsolódik az energetika, és tudom, hogy ez nem százszerzalékosan az ön hatáskörébe tartozik, de mégis nagyon nagy hatással van az energetika az ipar hatékonyságára is. Ön mit hiányol a az energia unióról szóló javaslatból, ipari szemszögből. Aztán itt van ugye az ETS, amelyről szintén hatalmas vita fog folyni itt a szakbizottságban. Érdekelne, hogy ön mit gondol erről, ugyanis ezt nem említette a levelében. Mi, mennyiben szorul javításra a régi rendszer? És hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy zöldítjük a gazdaságunkat, miközben fenntartjuk az iparunk nemzetközi versenyképességét. Azt is láthatjuk, hogy sok vállalkozás, amely az elmúlt évek során nagy beruházásokat eszközölt, és most már a legmodernebb technológiákat alkalmazza, továbbra is újabb eltérs tanúsítványokat kell, hogy felvásároljon a piacon, mert máskülönben nem tud megfelelni a rendszernek. Lehet-e valamilyen módon kompenzálni ezeket a gazdasági szereplőket az új rendszer keretein belül, azért, hogy ne kelljen új tanúsítványokat vásárolniuk, és még versenyképesebbek lehessenek a jövőben a nemzetközi szintéren. Van egy további kérdésem is, amely a jelenlegi jogalkotásra vonatkozik. Láthatjuk, hogy a gazdaságainkban egy elmozdulás történik. A termelés felől, illetve a termékek felől elmozdul a hangsúly a szolgáltatások felé. Ez nyilván az ipar, ipart is érinti. Tükröződik ez a körforgásos gazda, gazdaságban és más egyéb területeken is. Mégis ezt az átalakulást a nemzeti és európai jogszabályok is sok területen akadályozzák. Érdekelne, hogy mit gondol erről, mit lehetne itt tenni, mik a fő prioritások ezen a téren, mert ez az átalakulás folyamatban van, és biztosítanunk kell azt, hogy a kés startup vállalkozások is mozgástérrel rendelkezhessenek, növekedni tudjanak, és hogy biztosítsuk ezáltal azt is, hogy a polgárok számára új szolgáltatásokat lehessen rendelkezésre bocsátani. És itt be is fejeztem, még 30 másodpercem lett volna, várom a konkrét válaszokat, köszönöm. Köszönjük szépen a kollégának a kérdéseket, megjegyzéseket. Kófer kolléga lesz a következő a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, biztos asszony, az előadását, a bevezetőjét. Sok olyat mondott, amivel egyetértek, és valószínűleg mindannyian egyetértünk. Ön például elmondta, hogy nem szabad hátradőlnünk elégedetten, nem pihenhetünk meg a babérjainkon, tudomásul kell venni, hogy igenis kemény a verseny, ami az innovációt illeti, illetve ami az üzleti világ és az ipari fejlődés területét érinti. Ön elmondta, nem szabad bezárkóznunk, sokkal inkább növelnünk kell a tétet, elő kell mozdítanunk a kutatást, innovációt, Emellett egy olyan megközelítést követnek, amelyet a Barózó Bizottság már eleve célul tűzött ki, illetve stratégiaként alkalmazott, remélem, hogy önök is ezen az úton haladnak tovább. Egy dolgot azonban hiányolok, konkrétumokat hiányolom, és a szakpolitikákat hiányolom. Hiányolom egyébként a konkrét elképzeléseket is. Nem hallottam öntől semmit arról, hogy hogyan tudjuk azt a politikai problémát kezelni, amely következőképpen fest. Európai iparpolitikára van szükségünk, miközben az iparpolitika területén nincs igazi hatáskörünk, tehát együtt kell működnünk ezen a téren a tagállamokkal. A kérdés pedig az, hogyan tudjuk a tagállamokat mobilizálni, például a korszerű, innovatív technológiák területén sok tagállam nem érdekelt ebben. Hogyan tudjuk őket érdekelté tenni abban, hogy legyen egy közös keret, amelyel Európát egy jobb irányba terelhetjük. Tartok tőle, hogy ahogyan Fox úr is elmondta, a szép szavak nem segítenek sem a KKV-kon, sem senki máson. Emellett néhány dologban nem értek egyet önnel biztos asszony, ön többször is beszélt az ipari versenyképességről, illetve az ipar versenyképességéről. Ön azonban meg sem említette azt, hogy, hogy ez a szakbizottság és az egész parlament tavaly megállapodott abban, hogy egy olyan politikát követünk, amely összekapcsolja egymással a fenntarthatóságot és a versenyképességet. Továbbá azt is elmondta, hogy nincs ellentmondás a versenyképesség és az éghajlatvédelem között, de azt hiszem ez csak akkor igaz, ha mindkét elemet szem előtt tartjuk. Nincs ellentmondás az iparpolitika és a szociális kérdések között sem, de csak akkor, hogyha mindkettőt szem előtt tartjuk. Ön nem beszélt a környezetvédelemmel foglalkozó intézményekről, nem beszélt szakszervezetekről, munkavállalói érdekképviseletekről. Szerintem pedig őket is be kellene vonni. Ha csak az innovációt nézzük, az innováció az egyik legfőbb eszközünk, amelyel az ipar előmozdítását biztosíthatjuk, és itt nem csak a mérnökökre kell gondolnunk, hanem az egyszerű munkásokra is. Tehát igenis indokolt, hogy beszéljünk velük is, és meghallgassuk őket, vagy legalábbis néhányukat. Ma délelőtt Szeszimóval együtt egy konferencián elnököltünk, ahol a különböző adalékanyagok előállításáról volt szó. Ők pedig elmondták, hogy azt várják tőlünk, hogy olyan szabályokat alkossunk, amelyek az ő üzleti tevékenységüket segítik. Tehát, ha meghallgatjuk a kis és középvállalkozásokat, akkor nyilván nem tudjuk az összes üzleti tevékenységükhöz kapcsolódó akadályt megszüntetni, de szerintem mégis sokkal konkrétabb politikát kell folytatni. Továbbá nem is látok megközeli, új megközelítést, új elképzelést abban, amit elmondott. Hogyha a fenntarthatóság figyelmen kívül hagyása az az irány, amelybe el szeretne indulni, hát remélem nem, ez, nem ebbe az irányba fogunk haladni. Köszönöm. Köszönjük a GUE részéről, Szilikiotis kolléga. Köszönöm szépen. Mi is üdvözöljük Elviszta Bienszkowska biztos asszonyt, és nagyon fontos, hogy a válság indokait, okait is megvilágítsuk. A válság oka ugyanis arra a rendkívüli megtakarítási politikára vezethető vissza, amelyet továbbra is nagyon sok ország követ. Ez az a politika, amely a recessziót idézi elő és akadályozza a növekedést. Nagyon sok intézkedés Európa sok országában pont az ipart sújtotta. Azt tapasztalhattuk, hogy deindustrializálódás lett sok helyen, és a munkavállalói jogokat is megtámadták. Nagyon sok kis és középvállalatnak be kellett zárnia, több millió ember munkanélkülivé vált. Úgy gondolom, hogy átfogó iparpolitikára van szükség, amely senkit nem zár ki. A fő cél a munkanélküliség leküzdése kell, hogy legyen elsősorban a fiataloknál. Új munkahelyeket kell teremteni, olyanokat, amelyek biztonságosak, és méltó jövedelmet biztosítanak. Természetesen fenntartható gazdasági fejlődésre is szükség van. Véleményünk szerint azonban az európai iparpolitika csak akkor lesz értékes, hogyha a kreált problémákat meg tudja oldani, azokat az okokat, amelyek a problémákat generálták. A rendkívüli liberalizálási politika például szintén felelős az állami beruházásokat ki kell terjeszteni ezért. Az állam, az államok kötelesek, hogy az európai vállalatoktól támogatást kapjanak. Ezen kívül az Európai Uniónak minden intézményének el kell gondolkoznia azon, hogy milyen az állami támogatási rendszer. Szerintem az európai ipar ezt ipart ez erősíthetni más régiók, a világ más régióival szemben. A második dolog, néhány hozzászóló már az ECR-től és az ad tól is említette ezt. Nem arról van szó, hogy kevesebb vagy több Európa, hanem arról, hogy milyen Európát akarunk. Olyan Európát akarunk, amely szociális irányú, amely lehetővé teszi a a jólétet és az emberek jogainak érvényesülését, az értékeket. Biztos asszony, egy dolgot nem egészen értettem. Vegyünk egy példát. Azt mondta, beszélt egy vállalatról, amely, öt, amely szakképzett munkavállalókat keresett 500 embert akart az európai gyártáshoz felvenni. Mit akar ezzel mondani, hogy alá akarjuk ásni az európai munkavállalók jogokat, fizetéseket, csökkenteni akarjuk a béreket, hogy versenyképesek mar- maga, maradjunk? Így az ipar teljes mértékben rossz, téves alapokra épülne. Úgy gondolom, hogy nem stabil, nem tud munkahelyet és kollektív szerződéseket garantálni az az ipar, amely nem biztosítja a munkavállalói jogokat. Újra meg újra olyan intézkedéseket követelnek, elsősorban azok az országok, ahol válságban van a rendszer, de az Európai Bizottság által javasolt intézkedések az ipart kellene, hogy erősítsék, viszont a, olyan intézkedésekre lenne szüksége más intézkedésekre lenne szükség azokban az országokban, ahol éppen súlyos a válság. A lehetőségeket viszont egyre inkább korlátozzák a közösségi költségvetéssel. A kérdésem pedig, hogy a legkisebb vállalkozások, a KKV-k és a, leg, a mikrovállalkozások érdekében mit próbál tenni, hiszen sújtja őket a tisztességtelen verseny a világ, hiszen a világ egyéb régióiban egészen más támogatási rendszerek vannak. A TTIP megállapodásra gondolok, amely óriási hatással lehet a KKV-kra. Köszönöm szépen. Boráldi kollega, az EFTD nevében a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, én elolvastam nagyon nagy figyelemmel a levelét, amelyet itt mellékelt a harmadik bekezdésében, nevezetesen amikor a, az iparbarát környezetről beszél, akkor ugye arról van szó, hogy javítani kell a KKV-k helyzetét. De mielőtt még foglalkoznánk ezekkel a kérdésekkel, miért nem arról beszélünk, hogy hogy hogyan lehet végrehajtani a már létező jogszabályokat hatékonyabban a KKV-k számára, például a kifizetésekkel kapcsolatosan. A bizottságnak 2016. március 15-éig elő kell terjesztenie, és be kell mutatnia a parlamentnek egy, egy olyan jelentést, amely új javaslatokat tartalmaz majd milyen javaslatok lesznek ezek? Ugye a 2013-as irányelv 30 napot ad meg a kifizetések esetében, még van most is olyan eset, amikor 150 nap a kifizetések határideje. Itt elsősorban a közigazgatás terén Olaszországban a megkérdezett vállalkozók 67%-a azt mondta, hogy az irányelv létezése óta semmiféle pozitív hatást nem vetek észre. Ami az egységes ö, európai helyzetet illeti a 28 tagállamban, itt a különböző szabályokat, illetően például kis vállalkozások számára bizt, védelmet kell biztosítani földrajzi területeken is. Köszönöm, kedves kollégák! Következik Barbara Kapol asszony. Köszönöm szépen. Az európai nemzetek és Szabadság nevében. Meg kell említsük, hogy ez egy új politikai frakció. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos asszony, én is. Nagy öröm számomra, hogy erős kötelezettséget vállalt az európai gazdaság iránt, az ipar iránt és a versenyképességért. A három pontos munkaprogramja, amelyet elmondott, és a levél is, amelyet idézett, az értékteremtési lánc integrációját, a modernizálás, támogatás, környezet, barát vállalkozások teremtését célozza meg, és ez egy nagyon pozitívum, pozit, nagy pozitívum, amelyet támogatni kell. Minden jót kívánok a végrehajtáshoz, remélem sikerül is. Pont ez a második pont, amit ön is említett, a mainstreaming, tehát az ipari versenyképesség figyelembevétele a bizottság különböző szakpolitikai területein. Ez nagyon fontos. Hatástanományokról van szó, és különösen az olasz elnökség idején ez jelentősen haladt előre. A Handelsblattban egy interjút jelentettek meg önnel, amelyről, amelyben hasonló kérdésekről beszélt, mint a bevezetőjében. Említette a digitalizálás jelentőségét, amely valóban nagy, különösen ha azt nézzük, hogy az IKT terület hatszor gyorsabban mm, növekszik, mint a normál eh, termelési terület, és a big data terület Azt hiszem most, elnök, működik az egész, meg is adom ennek újra a szót. Tehát a Handelsblatt interjúnál állt le a hang. A digitalizálás jelentőségét említette ki, említette, hogy ellenzi a túlszabályozást ezt az erő előadásában, és mondta, ez különösen fontos, és a vállalatbarát környezet. Több kutatást szeretne, támogatja. Ez bizonyára fontos szakpolitikai területek Európában. A reindustrializáció 20%-át is említette a 2020-as 2020-as célok keretében. A, azt is említette, hogy nem az arányok a fontosak, hanem arra kell figyelni, hogy a termelés és az értékteremtés Európában maradjon. Ez fontos. A cél jó. Most tudjuk azonban, hogy a valóság és ön is néhány példával támogatta, a valóság bizony más. Különösen néhány országban 5 millió munkahely azaz 16%-os foglalkoztatás csökkenés van Európában. Az európai adóter kétszer olyan magas, mint az európai, egyharmaddal magasabb a Japánnál, túl magas az ipari és villamos energia ára, kétszer olyan magas, mint az Egyesült Államokban. A K plusz F messze a legdrágább Európában, Európa negyedik helyen van az innovációs régió körében, a képzés, oktatás más régiókhoz képest, eh, amit említette, a digitális területre vonatkozó munka helyteremtés óriási hiányosságot mutat. Ez is befolyásolja a versenyképességet. A tőkéhez való hozzáférés a finanszírozás terén egyre gyengébb. Az elosztási lehetőségek rosszak, és ez a válsággal együtt 400 milliárdos euró eh, beruházási hiányt mutat. Az, amit említett, azok alapján elmondom, hogy milyen konkrét intézkedéseket szeretne tenni, megvalósítani azért, hogy Európa versenyképességét globális környezetben, különösen az Egyesült Államok, Kína, Dél-Európa, Dél-Koreával szemben javítsa. Az előttem szólók már említették, de én is kérdezem, hogy milyen intézkedéseket hoz, és hogy motiválja majd a tagállamokat arra, hogy jó keretfeltételek mellett Európa versenyképességét javítsák. Mit kíván tenni az adókkal, energiaárakkal, az engedélyezési eljárásokkal, például Ausztriában, hazámban az engedélyezési eljárás a a 380-as kilovatos villamosenergia vezetéshez nem 9 hónap, hanem 13 hónap. Így nem lehet versenyképesnek lenni. Milyen intézkedéseket akar hozni a bizottság nevében, hogy a tagállamokat segítse. Köszönöm. Ez volt a leghosszabb hozzászólás, de hát megszakítottak elnök úr hosszú időre. Teljes mértékben kontinúj, folytatólagos volt, de nincs semmi probléma ezzel. Kedves kollégák, azt javaslom, hogy a biztos asszony most válaszolja meg ezt a kört, mert legalább három-négy kérdés már elhangzott mindenkitől, úgyhogy nagyon sok kérdést gyűlt össze. Jó lenne, hogyha most meghallgatnánk a válaszokat, és aztán megnyitunk egy második kérdéskört. Biztos asszony? Köszönöm szépen. Megpróbálok egyenként végigmenni, de hogyha valamilyen kérdést kétszer is feltetek, akkor azt jelzem. Először a képviselők közül többen is kérdezték, hogy milyen konkrét intézkedéseket tervezünk, milyen konkrét kérdésekben. Meg kell ismételjem, hogy a lehető legkevesebb jogalkotási javaslatot szeretnék. Szolgálatom mondhatja el, hogy nálunk van a legtöbb visszavont javaslat, A következő hónapokban ki kell szűrni azokat, amelyekben a leginkább folyhat a munka. Nyilvánvalóan határon átnyúló megoldásokra van szükség, ami fontos az európai ipar, az az európai ipar, és ami károsítja ezt, az a piac fragmentációja. Az elektronikus kereskedelem normák, kölcsönös elismerés és a végrehajtás. Ezekre figyelek, a nagyon erős végrehajtásra van szükség, ezt csak újra ismételhetem, amit mondtam, a meglévő jogszabályok végrehajtása az, ami fontos számomra. A normák is kiemelt jeleső, jelentőségűek a, az importált szolgáltatásoknál és termékeknél is. Két prioritásunk van a, az űrkutatással kapcsolatban, a Galileo és a Copernicus. Épp most indítottuk sikeresen Tegnap éjjel a Kopernikus új szakaszát nagyon jó irányban haladt, tehát ez a program 2016-ig a Galileo e, is elindul, és 2020-ra teljes mértékben működőképessé válik. A Galileo az a civil vagy polgári fókuszú felhasználású projekt, de fontos a biztonság szempontjából is. Nibler asszony kérdezte, hogy milyen kapcsolataink, együttműködésünk van az Európai űrkutatási intézettel. Az évek során változó volt. Én dolgozom azon, hogy jó legyen az együttműködés közöttünk, hiszen az Európai űrkutatási ügynökségnek tagjai vagyunk, úgy, mint a tagállamok és mint más országok, de azért jelentős összeget fizetünk az ESZÁ-nak ezért fontos, hogy jó kapcsolatban legyünk, hogy biztosítsuk, hogy teljesítsék azt a feladatot, amelyet szántunk nekik. A beruházások valóban hiányoznak. De ezt önöknek is mondom, hiszen az európai EFSA keretében csak néhány ezer projekt jött a tagállamokból. Tíz foglalkozik ezekből csak az iparral. Pedig nagyon jó lenne, hogyha főkép ipari projektek lennének, nem csak infrastruktúrálisok. Nemrég egy projekt volt még csak, amit az összes tagállam közül egyetlen egyet nyújtottak be. Most tíz van már, de ez még mindig nagyon kevés összevetve azzal, hogy milyen jelentősége van az európai iparnak. Az önök szerepe is bizonyos értelemben ez. Én természetesen felhasználom a kapcsolataimat a tagállamokhoz a tanácson keresztül, ami nem működik tökéletesen, ezt meg kell, hogy mondjam, de mindent megteszek az elnökséggel együtt. A luxemburgi elnökség most fogja átvenni a munkáját, és megpróbáljuk, hogy jobb együttműködéssel jobb eredményeket célozzunk meg. Az ipari projektekről is szeretnék majd beszélni, amelyet az EFSA finanszíroz. Ez az európai ipar számára óriási esély az energiahatékonysági projekt például. Azonnal eszünkbe jut, amikor iparprojektekről beszélünk de meg kell, hogy mondjam, hogy az ilyen javaslatok még nem jönnek elég számban a tagállamoktól. Néhányan rákérdeztek arra a példára, amit említettem. Ezzel azt akartam mondani, hogy hogyan vélekedik néhány vállalat a rugalmasságról. A szociális kérdésekre nagyon figyelek a testületben is sokat beszélünk erről. Kezd elmenni a hangom, mondja a biztos asszony, de mégis úgy tűnik, hogy Európában nincs elég rugalmasság. Ha például van arra lehetőség, hogy néhány száz nagyon jó szakképzett ember számára 4-5-6 évre munkát biztosítsunk, akkor úgy gondolom, hogy jobb, hogyha ezt Európában tartjuk. Persze a munka biztonságával együtt, és nem szabad ezet Kínába vagy márhová, máshová elengedni. Sokat beszéltünk erről, és beszéltünk a szakképzésről, oktatásról. Nos, ezt a vállalatok szintjén is el lehet mondani, hogy nem felel meg a képzés például az egyetemi képzés és a, a vállalatok szempontjából szükséges készségek között. Néhányan kérdezték a kutatás fejlesztés területét is. Az európai bankokban rengeteg pénz van, de ez a pénz, ami a vállalatokat illeti, ez a pénz olyan a cégeknek, mint hogyha hagyományosan meg lenne nekik teljes mértékben kockázatmentes a bankok között ez, nem akarják a bankok az innovatív cégeket finanszírozni. Azoknak Európán kívülről kell pénzt találni, és pontosan ez az egyik cél, hogy ezt megváltoztassuk. Nagyon széles körű pénzügyi eszközökre van szükség, amit a tőkepiaci unió fogja majd biztosítani. Nem vagyunk mi sem butábbak, mint a világ más pontjain az emberek, mert nem tudunk mi is akkor igazán innovatív vállalatokat elindítani, amelyek nulláról, nem tudom, 10 millió eurós cégét tudnak kifejlődni. Az európai plafon az a 2 millió euró, ez tehát az, amire a cégek pénzt tudnak összeszedni, forrásokat össze szedni, ha ennél több kell, akkor külföldre kell menniük. Fokszor teljes mértékben egyetértek. A munkahelyeket a vállalatok teremtik, nem az adminisztráció. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit kevesebb szabályozásról mondott, kevesebb teher, kevesebb korlát. Figyeljenek csak az iparra, hallgassák meg őket, a szolgálatomnál, ezt még egyszer említem, mi vontuk vissza a legtöbb jogszabályt a decemberi, december-januári munka során. És egyetértek azzal is, és én sem szeretem a nagy terveket, a nagy dokumentumokat, de ha megengedik, még csak nyolc hónapja vagyok hivatalban, nem egy éve, ha megengedik, akkor hadd tegyek le néhány gondolatot, hadd vessek néhány gondolatot papírra, és akkor ítéljék meg a szolgálatomat és engem, amikor már a munkánk végét is megcsináltok. A nagy ipar számára hosszú távú beruházási tervek fontosak, hiszen ez a, és ez biztosítja a jogalkotás stabilitása és kiszámíthatósága. Nem E megengedhető, hogy amint eljutnak egy szintre, akkor mi megváltoztatjuk a jogszabályokat, és a években is és intézkedésekben is mindig kitoljuk a célt. A KKV-kra is rákérdeztek. A KKV-k problémája a nemzeti jogszabályokból, adójogszabályokból, vállalatalapítási szabályokból jönnek. És sokkal nehezebb a vállalatoknak a nemzeti szintű vállalat jogszabályoknak megfelelni, mint az európaiaknak, de én mindent megteszek azért, hogy ágazatonként menjünk végig. Az első, nem tudom, hogy sikeresek leszünk-e vagy sem, a vegyipar lesz az első, amire nagyon részletes európai jogszabályok vonatkoznak. Ezt át kell nézni. Bütikhofer úr, hogyan mobilizálhatók a tagállamok? Nos, a legelső dolog, nem mond, nem mondtam ki a fenntarthatóság szót, de a versenyképesség és a fenntarthatóság az energiával, iparral nyilvánvalóan összefügg ez, és ezen dolgozni kell. Természetesen minden érintettet meghallgatunk. Volt egy, hát sajnálom, hogy ezt mondom, de egy magas szintű csoport az energiaiparban, amelyben az ipar, környezeti civil szervezetek és szakszervezetek képviselői voltak. Tehát nem csak az ipar képviselőivel beszélek, hanem nagyon sok mindenkivel. A, olyan mindenkivel, akinek van mondani valója a versenyképességről és fenntarthatóságról. A végrehajtásról is fogok majd a tanácsról tárgyalni, remélhetőleg lesz változás, mert, mint mondtam, jelenleg nem tökéletes a végrehajtás. Nagyobb egy működésre van szükség a tagállamok és az intézmények között, de a tagállamok között is egymás között. Úgy gondolom, tehát új seprőként, aki jól seper, hogy nagyon nehéz a tanács szintjén bármilyen megállapodást elérni, sajnos. Ami az állami támogatásokkal kapcsolatos politikát illeti, erről van egy írott anyagom, de el tudom mondani, hogy ez a téma és az energia olyan témák, amelyek körül a legtöbbet szoktam tárgyalni, beszélni a biztos partnereimmel. Ezek nagyon fontosak az iparpolitika szempontjából és nagyon szorosan együttműködünk egymással. Be fogunk terjeszteni egy jelentést, egy dokumentumot, amely majd a mi perspektíváinkat és a megoldási javaslatainkat tartalmazza majd az állami támogatások stratégiával kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy ha valamit sikerült elérnünk az utóbbi nyolc hónapban, akkor az az volt, hogy mi az EU összes politikáját a különböző ágazatokban ö, átvizsgáltuk, és figyelembe vesszünk minden létező dokumentumot és jelentést. Ami a pénzügyi eszközöket értette, erről már, ezekről már szóltam, az egységes szabadalom témájában. Ugye volt egy, ezzel kapcsolatosan is egy kérdés. Pontosan ma tárgyaltunk ezt az Európai Szabadalmi Hivatallal. Nagyon paradox helyzet állt elő bizonyos tagállamokban, a vállalatok által fizetett éves összegekkel kapcsolatosan volt vita. Meglepő módon sok esetben a tagállamok ugye az egységes szabadpiac mellett vannak, de úgy gondolják, hogy túl magasak a szabadalmi árak, költségek. Mindennek van az oka, hogy, hogy a megújuló költségeket a az Európai Szabadalmi Hivatal és a Nemzeti Szabadalmi Hivatalok osztották meg eddig, és majd írásban is informálom önöket, hogy ha nem sikerül lecsökkenteni ezt a megújuló összeget, akkor majd a kkv számára valamilyen megoldást találunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig következik a, következnek a további felszólalók a listámon. Azt kérem, hogy mindenki tartsa magát a két perchez, és tizen kértek szót, és öt órára beszeretnénk fejezni. Tehát eh, két percre korlátozzuk a kérdéseket. Komi asszony az első. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a biztos asszonynak, hogy eljött, mert ezek a találkozók fontosak számunkra. Én nekem egy kérdésem lenne. A hetes cikkkel kapcsolatosan szeretném tudni, két rövid kérdésem van. Az egyik az, hogy be lehetne venni az ágazatokba tehát a ruházati és az ékszer ágazatokban be lehetne, ágazatokat be lehetne venni az irányelvvel. A másik kérdés pedig, hogy a, a tanács még mindig a hatástanulmányjal van elfoglalva a fogyasztók pedig még a Made in-nel, Made in támogatják. Tehát ennyi lett volna, a, úgy, úgy, hogy egy percet nyert is valaki most ezáltal. Elnézést kérek, csak hallgattam még a folytást. Gyerek eh, képviselő következik, Ádám. Nagyon szépen köszönöm. Biztos asszony, az újraiparosítás, hogyha ez megtörténik, akkor ez azt jelenti, hogy 10, 100, 1000, több ezer vállalatra van szükség Európában. De van hely ezeknek a vállalatoknak, Ugye nagyon sok a nagyvállalat jelenleg, és beszélünk az innovációról, tehát akkor azt is tudni kell, hogy vannak más versenyképes vállalatok is, mellesleg Európában. A nagyvállalatok azok, amelyek hát elég erőteljesen lerombolták a kisebb vállalatok termelését, ugyanis megvannak a saját laboratóriumaik. A kisvállalatok még akkor is, hogyha helyi szinten versenyképesek, hogyan tudnak a piacon részt venni hogyan tudnak bejutni, kevés a tőkéjük, hogyan lehet támogatni őket, segíteni őket, hogy bekerüljenek a piacra. Sok esetben van nagyon sok ilyen kis helyi versenyképes vállalkozás. Úgy összességében egyetértek azzal, amit elmondott, de ugye vannak kisebb vagy közepes szintű gyárak, vállalatok, amelyeknek nem kell feltétlenül, amelyeket nem kell feltétlenül kihelyezni valahová. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm szépen, hogy beszélt általánosságban az iparágak problémájáról. Én vissza szeretnék tenni az innovációra. Itt van a legutolsó tanulmány az innovációról. Ez egy nagyon jelentős tanulmány, és nagyon érdekes tanulmány. 60%-ban ugye azért nincs megfelelő innováció, mert akadályokkal találják magukat szembe a vállalatok. És itt olyan akadályokról van szó, amelyek nem teszik lehetővé az új technológiai eljárások bevezetését. Aztán vannak más akadályok is természetesen. Sok esetben nem nagyon ismerik a kereslet szintjét, de tudjuk, hogy sok eszköz létezik már, a koszma, az horizon, és így tovább, de mindez nem elégséges, ugyanis túl nagy a fragmentáció. Tehát önök mit akarnak ezen a téren tenni, hogyan lehet megkönnyíteni a tagállamokban például az, hogy a vállalatok a kockázati tényezőket lecsökkentsék, hogy a reformokban részt vegyenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Werner asszonynak adom meg a szót. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Bienkowska asszonynak, hogy áttekintést adott az eddigi munkáról, és arról, hogy hogyan próbálják meg a bizottságban koordinálni a versenypolitikát és iparpolitikát érintő lépéseket, úgy gondolom ez egy kiváló kiindulási pont a további eszmecseréhez. A levelét olvasva azt tűnt fel nekem, hogy nagyon hasonlít az új megközelítés a 2000 2014-es közleményben lefektetettek. Elmondta, hogy ez egy első dokumentum, érdekelne, hogy ez egyfajta felmérés a jelenlegi helyzetnek, vagy ezzel előkívánják már készíteni egy esetleges 2016-os közlemény kibocsátását. Szeretnék rátérni az Ipar 4.0 témájára is, erről már többen is szóltak. A KKV-k versenyképessége szempontjából rendkívül fontos, hogy a digitalizáció területén nem maradjunk le, épp ellenkezőleg vezető szerepet kellene játszanunk. Ötinger biztos úr elmondta, hogy az évtized végéig a digitális forradalom lezárul. Szeretném megkérdezni öntől, hogy lehetségesnek tartja-e, hogy még az időn, még az idén létrejöjjön egy E, átfogó koncepció az ipar 4.0-val kapcsolatosan, amely nem csak a big data témakörét öleli fel, hanem az összes többi elemet is, és felmutatja a KKV-knak azt, hogy milyen irányba is induljanak el. Lejárt már az időm, vagy nem? Még van egy kis időm. Jó, akkor folytatom. A 20%-os reindustrializációra sem történt utalás a szövegében, elmondta azt, hogy annyira nem tartja fontosnak a számokat, de hát mégiscsak a számokkal mérettetünk meg. Ezt a célkitűzést még továbbra is követik, vagy feladták már ezt, és új célokat tűztek ki. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Csodálatra méltó a fegyelme. Erikson úr, a következő felszólaló. Nagyon szépen köszönöm. svédül folytatom, hogyha megtehetem. Úgy hiszem, hogy ha hitelesek akarunk lenni az európai iparpolitikával kapcsolatosan, akkor konkrét lépésekre van szükség, és hosszú távú intézkedéseket kell foganatosítani. A gond ma az, hogy az európai gazdaságokban, nemzetgazdaságokban nagyon rövidlátóan cselekszenek az egyes tagállamok, a bankok, az ipari szereplők magatartására is igaz ez, és igaz ez a beruházásokra is. Tartok tőle, hogyha például megnézzük, hogy itt az Európai Parlamentben milyen új tevékenységet nyernek teret, és hát a bizottságnál is azt látjuk, hogy olyan tevékenységekre irányul a cselekvés, amelyek rövid távúak hogyha hosszú távú beruházásokat akarunk, eszközölni, akkor nyilván nem indulhatunk ki abból, hogy rövid távon megtérülnek, de úgy tűnik ez a hosszú távú gondolkodás kiszorult. Például az Európai Bizottság által javasolt beruházási tervből is. Rövid távú intézkedéseket terveznek, és szerintem ez nem helyes. Bienkowska biztos asszony, fennáll a veszélye annak is, hogy az Európai Bizottság szintén túlzottan a rövid távú intézkedésekre támaszkodik, a helyet, hogy a hosszú távú perspektívát tartaná szem előtt, és Európát hosszú távon is megerősíteni versenyképességében. Köszönöm. Köszönjük, Ernst képviselő. Én is köszönöm azt, hogy a biztos asszony itt van. Három kérdésem van először is. Sokat beszélt az ipar fejlesztéséről, teljesen igaza van mindenben, amit mondott, de nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között. Vannak olyan országok, mint Spanyolország, Görögország, Írország, Portugália, ahol az ipari fejlődés, illetve a munkahely teremtés hanyatlóban van, nagyon nagyok a hiányosságok, és hatalmas a különbség az olyan országokhoz mérve is, mint például Németország vagy Franciaország. Mit akar konkrétan tenni a válság sújtotta országokban, hogy az ottani ipari fejlődést újra lehetővé tegyük. Elmond azt is, hogy egy kedvező üzleti környezet megteremtésén munkálkodik, ezt is helyén valónak tekintem. Hajlandó lenne Spidla biztos úrral aki a foglalkoztatásért felelős többek között, közösen tehát elgondolkodnának-e azon, hogy hogyan lehetne például az ipar területén is a növekedést úgy megteremteni, hogy ez a munkavállalók érdekeit is szolgálja. Hiszen nagyon fontos, hogy a munkavállalók jogait is szem előtt tartsuk mindeközben. Másrészt azt is olvastam, hogy Hatalmas pénzeket kíván ön elkölteni a fegyverkezésre. Új katonai technológiák kidolgozásán gondolkodnak, és az elkövetkezendő évekre előirányzott finanszírozási keretből is hatalmas összegeket kívánnak költeni erre. Milyen fegyverkezési, illetve milyen kutatási intézkedésekben gondolkodnak, milyen konkrét projektekben gondolkodnak a fegyverkezés területén, és mely tagállamokkal egyeztettek erről, illetve egyeztettek-e már? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm Önt, biztos asszony. Köszönöm szépen, hogy annak ellenére, hogy egészségügyi problémái vannak, itt van, eljött hozzánk. Vissza szeretnék térni a Made in témára, a biztonság kérdésével kapcsolatosan, itt a hetes cikkeire utalnék. Önök nagyon jól tudják, hogy számunkra mennyire fontos a Made in, a élelmiszerek védelme és a polgárok védelme, a fogyasztók védelme. Volt egy kompromisszumos kísérlet, és a bizottság azt mondta, hogy vannak olyan országok, amelyek nem támogatják a made int, de mindenképpen egyfajta egyességre kell jutni, egy kompromisszumot kell kialakítani. Vannak olyan területek, amelyekben ugye a fogyasztókat védeni kell, a termelőket védeni kell, ilyen például a kerámia ipar, a ruhaipar, a faipar, az ékszeripar. Szeretném tudni részletesebben, hogy mi is jelenleg a helyzet, és mit terveznek ennek kapcsán. Köszönöm. Tosanovski kollega kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt van közöttünk, ezt én is szeretném megköszönni, biztos asszony. A válaszai és az előadása nagyon sok kérdést említett. Az én kérdésem Nébler asszony által elmondottakhoz kapcsolódik a Galileo és Kopernikus programokhoz. Ezek a rendszerek ugyanis most kerülnek az üzembe helyezési szakaszba. Ezek EU-s projektek, és nagyon sok minden van, ami a tagállamoktól függ, de a Galileo és a Kopernikus – EU szinten működik. A kérdésem a következő. A műholdas kérdésekben Európa valóban versenyképessé vált. Az Európai Parlamentben volt vita arról, hogy a rendszerek polgári használata hogyan biztosítható. Persze vannak biztonsági kérdések a Galileóval és Kopernikusszal kapcsolatban egyaránt, de talán újra el lehetne indítani egy erre vonatkozó vitát. Hogyan lehetne hasznosítani ezeket a rendszereket? Nagyon érdekes lehetne, nem csak a kereskedelem számára, hanem egy sor egyéb szempontból is. Korábban ugye nem jelentett problémát az ISIS-szel, Oroszországgal, és Köszönöm szépen. A következő előadónak adom meg a szót, mert halad az idő. Helmer kollega, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy korábban jeleztem már, de köszönöm, hogy észrevettek. Biztos asszony, a vegyipart kulcsfontosságú sikerterületnek nevezte meg. Mit mondana Jim Rackley, az Európai Vegyipar egyik régi vezetőjének a szavaira, aki azt mondta, hogy a jelenlegi energiapolitikával és árakkal nem marad tíz év múlva európai vegyipar. Ma az acéliparát a szervezet ebéden vettem részt, és két nagy fenntartásuk van, az energiaárak és a szabályozás, a dereguláció. Olvastam reggel a levelét, és válaszoltam is rá biztos asszony, és úgy gondolom, hogy a válaszom tulajdonképpen az, hogy ignorálja ezt a két kulcsfontosságú kérdést, vagy nem figyel eléggé, pedig ez alása az európai versenyképességet, és az energiaárak a, mindfajta vallási objektumok érintethetetlenek, elsősorban a megújuló energiák áraira gondolok. Nem tudom, hogy e területen ugyanolyan ambícióval, lendülettel halad elő, szerintem nem. Biztos asszony ugyanis, amit most teszünk, az az, hogy az energiapolitikánkkal az energiaintenzív er- ágazatokat teljes mértékben kiszorítjuk, gyárak tömegei zárnak be, a finomítók, acél, alumínium, cement, gáz eh, iparban, minden ilyen területen az intézkedéseink miatt. És egyszerűen más, alacsonyabb környezeti normákkal rendelkező eh, törvényi környezetbe mennek, de nem látjuk úgy, hogy ez előre venne, sőt, ha ezt visz, tovább viszi az őrültség. Köszönöm szépen, és az utolsó hozzászóló Urbán Crespo. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm azt, hogy eljött. Tudja, hogy a szociális gazdaság Cooperativas y organizaciones que emplean a cuatro siete millones de personas y cuentan con más de ciento. százezreket foglalkoztatnak a KKV-k 8 millió, illetve sok-sok szakszervezetről tudunk, egy olyan ágazatról beszélünk tehát, amely a válság ellenére is fontos maradt, még úgy is talpon maradt, hogy rendkívül szigorú megszorító politikát folytattunk, amely politikát itt is sokan támogattak a házban. Biztos asszony, a kérdésem a következő. Melyek a, azok a kozméban tartalmazott konkrét intézkedések, amelyekkel az európai hálózatot ö, szeretnék erősíteni a szolidáris gazdaság keretein belül. Második kérdésem, a KKV-k a spanyol vállalkozások 90%-át teszik ki, és a foglalkoztatás 75%-áért felelősek. A hazámban ugyanakkor a közbeszerzéseknek csak a 35%-át nyerik el. Mindeközben pedig a TTIP-el az amerikai vállalkozások előtt is megnyitnánk ezeket a közbeszerzéseket, aminek az lenne az eredménye, hogy csak a nagyvállalatok rúghatnak labdába, ez pedig ellentmond a szabad verseny elvének, hiszen olyan szabályokat vezetünk be, amelyek bizonyos értelemben kereskedelmi korlátozást jelentenek a KKV-kra nézve. Mit gondol ön, milyen kihatással lesz a TTIP a KKV-kra nézve Európában? Ön hogyan látja ezt a kérdést, és hogyan fogja ez érintené a minőségi foglalkoztatást Európában. Köszönöm. Biztos asszony. Meghallgattuk az utolsó felszólalónkat, rendkívül érdekes kérdéseket tettek fel a kollégák. Kérem, válaszoljon a felvetésekre és kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Lehet, hogy nem tudok majd válaszolni az összes kérdésre teljes körűen, de mindenképpen el, fogod, el fogom juttatni önöknek az írásos válaszaimat. A Made in kapcsán két kérdés merült fel. A, az Európai Bizottság készítetett egy tanulmányt a hetes cikkről, és minden bizonyal tudják azt, hogy a tanácsban nincs egyetértés ebben a kérdésben. Sajnálatos módon, mert itt is el tudom ismételni azt, amit a tanácsban mondtam. Az Európai Unió és az Európai Unióval kapcsolatos munkánk szinte már csak a kompromisszumokról szól, és ez számomra szinte elfogadhatatlan lassan. Európa egyik fele teljes mértékben blokkolja az egész csomagot, amely az áruk biztonságára és más egyéb kérdésekre vonatkozik, miközben Európa másik felére nézve ez egy nagyon fontos csomag lenne. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a padhelyzet megszűnjön, de egyelőre nem sikerült eredményre jutnunk sajnálatos módon. A tanulmány, amelyet megrendeltünk, azt mutatta ki, hogy az élelmiszer ágazatot és a kerámia ágazatot vizsgálva nagyon fontos lenne ez a csomag, de sajnálatos módon úgy néz ki a helyzet, ahogy nagyon sajnálom, hogy egy ilyen viszonylag kicsi kérdésben nem tudunk megállapodni, miközben a csomag tartalmaz nagyon fontos piaci felügyelettel kapcsolatos rendelkezéseket, ami a reindustrializációt illeti és a KKV-kat, teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Gyerek képviselő és egy másik képviselő kérdésére válaszolva, vannak finanszírozási források, mint a KKV-k, mint az innováció számára, illetve szükség van ezekre. Biztosítanunk kell azt, hogy ugyanolyan széleskörű finanszírozási eszközök álljanak rendelkezésre, mint az USA-ban például. Egyelőre nem ez a helyzet, továbbra is folynak a tárgyalások a tagállamokkal arról, hogy hogyan lehet a lehető legjobban kiaknázni a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat, finanszírozási forrásokat a különböző európai programokból, de a nemzeti forrásokból is. És az egységes piac is említendő itt. Az egységes piac olyasmi, aminek a kiteljesedésére várnak a KKV-k, arra várnak, hogy megszűnjön az a széttöredezettség, fragmentáltság, amely immellon nagyon régóta uralkodik Európában. 27 különböző rendszerhez kell igazodniuk, és hát nyilvánvalóan csak akkor tudnak versenyképesek lenni kifelé is, hogyha az EU-n belül erősen tudnak fellépni. Nem elég, hogyha egy tagállamban jól teljesít egy vállalkozás, fontos, hogy az EU egészében versenyképes legyen, és csak utána tud versenyre kelni a globális versenytársakkal. A, ami az Industry for All kérdését illeti, szorosan együttműködünk Ötinger biztos úrral ebben. Van néhány kiemelt kérdés itt, az egyik az infrastruktúra, a másik a big data, aztán ide sorolhatók még az elkereskedelem, a geoblocking és más egyéb témakörök is, de látnunk kell azt, hogy vannak különböző programok a különböző tagállamokban, van ilyen Franciaországban például, van Németországban egy ilyen program, aztán Hollandiában és Svédországban is. Mindeközben azonban arra van szükség, hogy egy igazi pán-európai koncepció szülessen, egy pán-európai megközelítés érvényesüljön. Nem elég az, hogy az egyes tagállamokban vannak erre vonatkozó elképzelések, ezért kell a digitális belső piac, és ezért mi dolgozunk az erre vonatkozó cselekvési terven. Mm, uh, defense, uh, uh, high level group on, on CSD. A kutatást, hogyha elindítják, akkor ez valószínűleg valamikor a közeljövőben lesz, de ennél fontosabb az, hogy a Serpa csoport nagyon sokat dolgozik, és mint egy jövő év márciusára sikerül majd meghatározniuk a magas szintű munkacsoport jelentésével két-három olyan technológiát, amelyet majd az európai forrásokból finanszírozhatnak három évre. Ez rövid időszak, de finanszírozhatják még a több éves pénzügyi keret lejárta előtt. És akkor már talán a kutatást, a kutatással kapcsolatos CSDP-t a védelmi ágazatokban is tudjuk majd finanszírozni. Ez nagyon jó hiszen az összetétele ennek a csoportnak vállalkozások, tudósok, politikusok kiválóan alkalmasak arra, technológusok, hogy megfelelő megoldást találjanak közpénzekből. Erikson úr mondta, hogy túl hosszú távú a perspektíva. Nos, szükség van erre, de Európában rövid távon már eredményekre van szükség ami látható az állampolgárok számára, az ágazat, az ipar számára. Erre röviden, rövid időn belül van szükség, nem 10-15-20 év múlva. És mindent megteszek azért, hogy évente legyen valamilyen rövid távon érezhető eredmény. Tasanovszki úr, jövőre lesz a Galileo piaci bevezetési akcióterve, tehát az, hogy hogyan tudnak a vállalkozások azokból a szolgáltatásokból és alkalmazásokból, és miket tudnak majd hasznosítani, amit a Galileo biztosít. Energia terén nyilván fontos lesz. A következő kérdés is erre vonatkozott. Nem hagyom figyelmen kívül, e területen is a túlszabályozás ellen vagyok, és megteszek mindent, hogy a egyszerűsítsük a jogszabályokat, és visszavonjuk a lehető legtöbb javaslatot. Energiával kapcsolatban nos nem lehetünk globális értelemben mi az egyetlen olyan terület, amely magas, környez, magas szintű környezeti célokat tűz ki maga elé, és ezzel okoz kárt magának. Ha mindenki ezt teszi, akkor az jó. De ha Európa az egyetlen ilyen terület, akkor az veszély az ipar számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm a válaszait, köszönöm a, az előadását, és reméljük, hogy többször tudunk majd még találkozni ez évben, már nem a nyári szünet előtt, de reméljük, hogy ezeket a kérdéseket meg tudjuk tárgyalni a válságból való kilábalás. A képviselőknek, ha lehet, azt mondom, hogy Július 15-16-án délelőtt és délután négyszer fogunk még találkozni. Július 15-16 kérem jegyezzék meg. Köszönöm, Bislasszony, és mindenkinek minden jót kívánok.